Guten Nachmittag. Kellemes szép délután, kedves kollégák. Azt javasolnám, hogy a hetes napi rendi pontot tárgyaljuk meg, mert Kriszta még nincs itt. Itt van mégiscsak? Na, mindig félretájékoztatnak. Ja, uh, dann aber die Frage, Godlív, van egy kis időt, hogy a Préda uh, asszonyt elővegyük? Mm, a Préda kollégának előbb kellene elmennie. Akkor felcserélhetnénk. Akkor ezzel megnézzük az izlandi ország jelentés 2011-re, és Christian Dan Préda fog minket bevezetni ennek a témának a rejtelmei betegség. Köszönöm szépen. Elnök úr, ha megengedi, minden kollégámnak köszönetet mondanék. Uh, primei uh, Köszönöm szépen a szót és köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődéssel volt mindenki a téma kapcsán. Rengeteg módosítót is kaptam, 62 módosítót összesen. Megköszönöm a kollégák munkáját. A módosítókból kiindulva készítettem 5 kompromisszumos javaslatot, Az első az a négyes bekezdéssel kapcsolatos, ami az alkotmányos reformot tárgyalja, ugye, ami most zajlik Izlandon, aztán a kilences bekezdéssel kapcsolatban is van egy kompromisszum, már az eredeti állásfoglalás kilences bekezdésével kapcsolatban, a kormányon belüli politikai helyzet, illetve a fő pártok véleménye, különbsége a csatlakozásról, de látjuk ezt minden egyes politikai párton belül is. Aztán a harmadik kompromisszum, az a 12-es bekezdéssel kapcsolatos, ez pedig az Izland-EU kapcsolatai, illetve az Európai Gazdasági Térség. A negyedik kompromisszum az a 13-as bekezdéshez kapcsolódik, és azokról a reformokról szól, amelyeket Izlandnak végre kell hajtania ahhoz, hogy a csatlakozási kritériumokat teljesítse. Ez jelenti azt is, hogy a protekcionizmus megszűnjön a gazdaság egyes szektoraiban. Végül pedig az ötödik kompromisszum a 20-as bekezdéshez kapcsolódik, és a csatlakozási folyamatról szól, arról, hogy hol tart Izland, és hogy teljesítse az egyes fejezetek megnyitásának, ideiglenes lezárásának a feltételeit. Szerintem a benyújtott módosítók többsége javít a szövegen, és ezeket tudom támogatni. Sajnos azonban Márdenes úr módosítóját nem tudnám támogatni. Ő azt javasolja, hogy azonnal állítsák le a csatlakozási folyamatot. Hát jelen pillanatban az izlandi közvélemény kutatások eredménye azt mutatja, hogy a lakosság nagy része támogatja a tárgyalások folytatását. Úgy gondolom, hogy mi is támogathatjuk akkor ezt. Tehát szerintem folytatni kell ezeket a tárgyalásokat. És még inkább ez a helyzet, hiszen a jelenlegi kormány bejelentette, hogy a Dán elnökség végére lekívánja zárni az összes fejezetet. Hát én érdeklődve várom a kollégáim véleményét. És támogattam egy új árnyékelőadó kijelölését a szocialista frakcióból. Kollégám és barátom Pancéri úr lesz ez az árnyékelőadó. Köszönöm. Grazie. Sostituisco l'onorevole Sassoli che è passato. Köszönöm szépen. Sassoli úrnak más feladatai vannak, ahogy ezt szokták mondani. Szeretném először is megköszönni a Preda úr munkáját, kiegyensúlyozott jelentést készített. És megköszönöm, hogy a kompromisszumos módosítókba beépítette a szocialista frakció álláspontját is. Különösképpen arra vonatkozóan, hogy milyen stratégiát fogadjunk el az Európai Unióhoz való csatlakozáskor olyan területeken, amelyek nem képezik részét az európai gazdasági térségnek. És aztán ugye a gazdasági kötelékek megerősítése az EU és Izland között, illetve a kötelezettségek végrehajtása, amelyek az egétére vonatkoznak, ezek is nagyon jó témák, és végül pedig azt is köszönjük, hogy úgy, ezt is beépítette ezt a javaslatot, hogy a Dán elnökség végéig záruljanak le a tárgyalások. Tehát eh, Préda úr munkája szerintem optimális, nagyon jól együtt tudtunk működni, és így a lehető legegységesebb álláspontot tudjuk kialakítani itt a szakbizottságban is, aztán remélhetőleg a parlamentben is. Köszönöm. További hozzászólás. Panzeri kolléga, egy kérdést intéznék az izlandi igen kampány képviselővel találkoztam. Azt gondolom, hogy a többség támogatja a csatlakozást, tehát ez derül ki a jelenlegi felmérésekből, milyen érvek vannak, amelyek segíthetnek minket abban, hogy a valódi többsége a lakosságnak támogassa a csatlakozását. Tehát a baj, a legnagyobb akadály az, hogy a halászat területén vannak problémák, nem tudom, hogy hogyan lehetne segítséget nyújtani. Kellemetlen volna, mint Norvégiában, akik kétszer sikeresen tárgyaltak, mi mondtunk nemet az egészre. Tehát kellemetlen lenne, kellemes csatlakozási tárgyalást követően, ha megállna ez a folyamat. Engem érdekelne, Pancéri úr, az ön álláspontja, véleménye, érvelése. Pontosabban elnézést jelentéstevő úr. Uh, da, mulțumesc uh, pentru comentariu. Köszönöm szépen, Pancéri úr, megkérdését. Köszönöm szépen a kérdést is, amit föltettek. A csatlakozást ellenzők több okkal magyarázzák ezt, hogy miért ellenzik a csatlakozást. Vannak történelmi okok, mondjuk így. Aztán az, hogy önállatok úgy érzik, hogy teljesen boldogulnak egyedül. És hogy egyrésztről egyfajta szándékos elszigetelődés is megfigyelhető, aztán van egy olyan ok, amely nem annyira történelmi jellegű. A fő ellenérv, pontosabban a fő érv, amely csatlakozás mellett szól, az az év, a fő év, amely a csatlakozás mellett szól tehát, az volt, hogy az izlandi valuta gyenge volt, az izlandi koronát gyengének tekintették az euróval szemben. Amikor a tárgyalások, a tagjelöltségről szóló tárgyalások kezdődtek, a fő év tehát az volt, amelyet az igent képviselők hangoztattak az, hogy az euró mennyire erős az izlandi koronával szemben. Ez volt az egyik fő érv, amely a csatlakozás mellett szólt. Az elmúlt hónapokban a nehézségek miatt, amelyeket az eurózónában tapasztaltak, ennek az érvnek az erőssége azért jóval alább hagyott. Jelenleg nincsen hasonló vita, érv, amelyet az izlandi közlemény elé terjesztetek volna. Tehát az a helyzet, hogy itt van ez a régi történelmi érv, hogy Izland boldog azzal, amilyen van, az LGT-ben, a Schengeni területen való részvétele ugye magában is nagy eredmény, a teljes szuverenitásokat megőrizhetők emellett. Van egy olyan év, amely gyengült a jelenlegi válság miatt. Tehát a fő pozitív érv. Az az érv, szerint a közös valuta a fő előnye lenne Izland számára az integráció szempontjából. De távirati stílusban ennyi lenne. Sajnos a mikrofont nem használja az elnök úr. Van még valaki esetleg, aki szót kért? Köszönöm szépen, Páncéri kollégám, mondja Anna Gomes, ő az árnyék előadónk a frakciónk nevében, én már köszöntem már a jelentéstevő munkáját, és <clears throat> ismertette álláspontunkat, az, hogy egyetértünk ezzel a szöveggel, de ha megengedik, megadom az alkalmat arra, hogy megkérdezem, hogy mondja el nekünk, hogy milyen vita zajlik jelenleg Izlandban arról, hogy mik a sarki kihívások egyáltalán az EU-hoz való csatlakozással e, javul-e az ő pozíciójuk ebből a szempontból? Andrekine asszony. First of all, I would like... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék eh, Krisztián Prédának, az előadónak köszönetet mondani ezért a rendkívül jó és kiegyensúlyozott jelentésért. Tavaly a delegáció tagja voltam, és a delegációnk ellátogatott, ha nem tévedek, októberben Izlandra, és akkor egyértelmű volt számunkra, hogy a szociáldemokrata szövetség az, amely támogatja az EU-hoz való csatlakozást. A baloldali zöld mozgalom, illetve a függetlenség párti alakulatok, ezek mind a parlamenti ellenzék soraihoz tartoznak, és megosztottak, ami az EU-hoz való csatlakozás kérdését illeti. Tehát amikor ott jártunk, az ellenzékből azzal érveltek, hogy Izland vissza kellene, hogy vonja a csatlakozási kérelmét. Én úgy értelmezem a helyzetet, és úgy értékelem azt, hogy a csatlakozási tárgyalásokat felhasználni a belpolitikai küzdelmekhez eszközként, ez nevhezíti és gyengíti Izland álláspontját, Izland helyzetét a tárgyalások során. A kormány így nem kap kellő támogatást a parlamentben, és ez nehezíti a helyzetét. Ebben az értelemben tehát javasoltam módosításokat a véleménytervezethez, és úgy gondolom meg kell jegyeznünk azt, hogy az izlandi kormány december 31-én olyan döntést hozott, amelynek értelmében bízhatunk abban, hogy folytatódnak a csatlakozási tárgyalások, és még komolyabb elkötelezettséget vállalnak a csatlakozási folyamat mellett. És számíthatunk arra, hogy a csatlakozás irányában kevesebb lesz a megosztottság. Az is nagyon fontos, és ezt tudjuk mindannyian, hogy az információ kulcsfontosságú. Tehát örvendek az EU információs központ, az izlandi központ megnyitásának, mert ez egy lehetőség az EU számára, hogy az izlandi polgárokat minden lehetséges információval ellássa arról, hogy mivel is jár a csatlakozás az ország számára, és az Európai Unió számára is. Köszönöm. Scholz úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék határozottan gratulálni ezen a konstruktív megközelítésért az előadónak, és úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben tükrözi azt a konstruktív szellemiséget, amelyet megfigyelhetünk az EU-hoz való csatlakozási folyamatban is. Ugyanakkor szeretnék utalni egy aspektusra, amelyre felhívtam a figyelmet egy módosító indítványban is, méghozzá arra, hogy a tárgyalások végén természetesen az izlandi nép hogy úgy mondjam, a különböző politikai csoportosulások befolyása alatt, akik ugye a csatlakozás mellett és az ellen voksolnak végeredményben, az izlandi nép lesz az, amely népszavazás során dönt erről a csatlakozásról, és a csatlakozás mellett szavaz, vagy adott esetben ellene, hiszen adott egy szkepszis, egyfajta kételkedés is a lakosságon belül. Ennek a népszavazásnak a folyamata azt hiszem, hogy kifejezi azt is, hogy hogyan viszonyul az izlandi lakosság a legutóbbi évek eseményeihez és az Európai Unió bővítéséhez. Úgy gondolom, hogy legfőbb ideje lenne, hogy az Európai Unió ezt a demokratikus vélemény alkotási folyamatot felhasználja, és ez az európai integráció elmétése szempontjából is fontos tényező lehet. Tehát figyelembe kellene vennünk. Köszönöm. Van Baren úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is Szeretném kifejezni hálámat az előadónak. A munkáját szeretnénk árnyéklentéstevőként természetesen megkönnyíteni. Ami a módosításokat illeti, Szeretném leszögezni Izland irányába, hogy az iSafe ügyel kapcsolatos kötelezettségek továbbra is fennállnak. Tehát ahhoz, hogy csatlakozzon az ország az Európai Unióhoz, véleményem szerint az EFTA bíróság határozatát tiszteletben kell tartsák. Ez egy független bíróság. Köszönöm. Herr Preda. Preda úr. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm kollégáimnak a megjegyzéseket, a feltett kérdéseket. Nagyon röviden Gomes asszony kérdésére válaszolván, akkor azt mondom, hogy Izlandon az EU részvétele a sarkvidéki problémák megoldását, ezt hogy is látják? Nos, hát úgy, hogy az EU pozitívan járulhatna hozzá a problémák megoldásához. Miért is? Mert jelenleg Oroszország, az USA, Norvégia döntéseket hoznak úgy, hogy figyelmen kívül hagyjak, hagyják ezt a kis országot, mint Izlandot. De a több oldalú megközelítést, amit mi képviselünk, az izlandiak pozitívan értékelik. Úgy gondolják, hogy ez jobb pozíciót biztosít számukra. Más ne feledkezünk el arról, hogy a csatlakozás ellenzői között többen úgy gondolják, hogy Izland csak azért érdekes az EU számára, hogy kellemesebb pozíciót kapjon a sarki körökben az EU. A csatlakozás ellenzői közül néhányan úgy gondolják, hogy nekünk van egy ilyen hátsó szándékunk. Jobb pozíciót akarunk elérni a sarki párbeszédben. Azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek ez a két éremnek a két oldala. Ami Antikéne asszony megjegyzéseit illeti, a kormányon belüli változások nem változtatták meg az alapvető kiinduló pontot, ami arról szól, hogy folytatni kell a tárgyalásokat. Igaz, hogy a változások, a kormány átalakítás a kabinet szintjén, a végrehajtó csapat átalakításának az itt voltak következményei, mégpedig a csatlakozás ellenzői egy emberre kevesebbet kaptak. Az egyik átcsoportosított miniszter, Janasszon úr, egyike volt a legerőteljesebb ellenzőinek, a csatlakozás ellenzőinek. Így módon azt hiszem, hogy az üzenet, amelyet a kormány megfogalmazott, koherensebb lesz. Solc úr megjegyzésére reagálva. Először is szeretném önt arra emlékeztetni, amikor Izland úgy döntött, hogy tagsági kéremet nyújt be, a tárgyalások végén úgy döntöttek, hogy népszavazást írnak ki. Erről már döntöttek. Ha minden jól alakul, a folyamat végén lesz egy népszavazás, ahol az izlandiaknak lesz beleszólási joguk és lehetőségük a folyamatok ami az izlandi vitát illeti, azt hiszem, hogy jelenleg az európai hozzáállás pártatlan. Meghallgatjuk a pozitív és negatív véleményeket, érveket is. Az integráció ellenzői sokkal jobban jelen vannak a köztudatban, mint a támogatók. Ezek Izland történelméhez kapcsoló dolgokból vannak így. Fönn Bálen úr jelen, megezésére szólnám az ISF-e kapcsolatban. Az izlandi kormány már egy harmadát kifizette az adósságállományának, Hollandiának és Egyesült Királyságnak kifizette tehát az adóssága egy harmadát, és ami az EFTA bíróságot illeti, konszenzus alakult ki Izlandban ezzel kapcsolatban. A kormány támogatja Van Balen úr által említett álláspontot. S végül, mielőtt zárnám gondolataimat, szeretném önöket meghívni egy kiállításra, Csodálatos Izland címmel nyílik kiállítás az Európai Parlamentben, kortárs szerzők műveit mutatjuk be. Holnap délután fél hatkor kerül megnyitásra ez a kiállítás. Azt hiszem, így még jobban meg tudunk ismerkedni egy tagjelölt országgal, Izlanddal. Mint önök is tudják, Izland megpróbálja a Dán elnökség végéig az összes fejezetet megnyitni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést. És akkor majd a kiállításról megmutatjuk a többi módosító indítványt. Most pedig a hatos napi rendi pontra térünk vissza. és Krisztát Róvol asszonyt szeretném megkérni, hogy vezesse fel ezt a témát. Kereskedelem a változásért, az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalmai után ez a téma. Ez egy olyan jelentés, amelyet az INTA számára készítünk, amelynek, ha jól tudom, az előadó is tagja. Úgyhogy a jelentés elkészítésének a koherenciája azt hiszem adott. Parancsoljon őni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Az arab tavasz egy nagy esély ahhoz, hogy konstruktív szerepet vállaljunk az arab tavasz országaiban. Az Európai Unió politikai felelősséggel bír, és ez túl kell, hogy lépjen az üres szólamokon és a puszta ígéreteken. Az INTA bizottság egy saját kezdeményezésű jelentést dolgozott ki, amelynek témája a kereskedelem a változásért, és ez alá támasztja azon erőfeszítéseket, amelyeknek értelmében szeretnénk liberalizálni az arab országokkal való kereskedelmet, és szeretnénk a befektetési légkört is javítani. Ami a jelentésemet illeti, nos ebben hangsúlyozom azt, hogy a demokratikus alapelveket hangsúlyoznunk kell, ezeket tiszteletben kell tartani az arab tavasz, az arab tavasz országaiban, így ugye ide tartozik a lelkiismereti szabadság, a hit szabadság, a vallásszabadság. Véleményem szerint ezek egyetemes és alapvető értékek, ugyanakkor az átmeneti kormányok irányába meg kell fogalmazni azt a követelést is, hogy békés átmenetet biztosítsanak minél hamarabb a valós demokráciák felé. És a különböző országok intézményei irányába is meg kell fogalmaznunk azt a követelést, hogy a népek, a lakosság jogát biztosítsuk ahhoz, hogy békés tüntetéseket tartsanak, és a hatóságoknak tartózkodniuk kell az erőszak alkalmazásától szabad és méltányos választásokat kell tartani, ami a demokratikus társadalmak megteremtéséhez nélkülözhetetlen. A helyzet az, hogy a politikai stabilitást nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, de a politikai stabilitást úgy is támogathatjuk és ösztönözhetjük, hogy gazdasági, anyagi jólétet biztosítunk, tehát ehhez szükséges a növekedés. És ennek megfelelően úgy gondolom, hogy vannak bizonyos erőfeltételek, amiket meg kell teremtenünk ahhoz, hogy a beruházások növekedjenek, és tartható növekedést, fenntartható növekedést teremtsünk. Hogy elérhessük ezt a célt, vannak bizonyos intézkedések és kezdeményezések, már létező programok, amelyeket támogatni kell. Ezeket jobban ki kell építeni, ugyanakkor megfelelően kell koordinálni őket. Köszönetet szeretnék mondani olyan kollégáknak, akik módosító indítványokban pontosan erre a koordinációs kötelezettségre hívják fel a figyelmünket. A bizottság kiadott egy nyilatkozatot, és a főképviselő is. Ennek a címe egy új válasz egy átalakulóban levő szomszédságra. Ez természetesen egy felszólítás is egyben az Európai Külügyi Szolgálat számára, hogy foglalkozzon olyan kérdésekkel, mint a feltételesség, a többet többért elv, ezeket a gyakorlatban át kell ültetni, ezeket meg kell valósítani. És aztán van még az EU-Tunézia munkacsoport kezdeményezése is. Ők azt szeretnék, hogy az európai, valamint a nemzetközi támogatás koordinációja jobb legyen a helyszínen. Ami szerintem különösen fontos, és amit mindenképpen bővíteni lehet, ez az Európai Uniónak a beruházó szerepe. Pont most folyik ugye a vita arról, hogy a közvetlen beruházásokat a nemzeti szintről hogyan tudjuk az európai szintre áthelyezni, biztosítani. Ez is azt hiszem egy olyan terület, amelyel az EU-nak a jövőre nézve foglalkoznia kellene. Ugyanígy a korrupció elleni küzdelmet is minden szinten támogatnunk kell. A kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok kiépítése keretében 17 módosítás készült, és köszönöm a konstruktív együttműködést a kollégáknak. Egyes kompromisszumos javaslatokat már jeleztem, és kaptam ezekre visszajelzéseket is. A kollégák jelezték, hogy egyetértenek ezekkel, de azért majd még mindenkivel a konkrétabb kérdésekről is egyeztetni fogok, hogy lezárhassuk ezt a szöveget. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen, kolléga. Többen kértek szót. Először Méhó asszony. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna hozzászólni ebben a saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatos vitában, mert fontosnak tartom, hogy a jövőben eredményes legyen ez a jelentés, és létrejöhessen egy szabadkereskedelmi övezet a földközi tenger térségében. Ez volt ugye a barcelonai konferencia álma, az volt a terv, hogy 2010-re létrejön ott egy szabadkereskedelmi térség, de ez még nem valósult meg. Egyértelmű, hogy az arab forradalmak kedveztek annak, hogy másfajta kapcsolatokat alakítsunk ki a térség országaival. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy annak érdekében, hogy ezt valóra váltsuk, szükséges egy hatástanulmányt elkészítetni, mert vannak országok, amelyekben nagyon jelentős a mezőgazdaság, ugye Európa déli részeinket, és hogy őket az új helyzet hogyan fogja érinteni. Ugye andalúzként Spanyolország déli részéről származom, és tudom, hogy nagyon energikus ellenállásba ütköztek a mezőgazdasággal kapcsolatos reformok. Tudom, hogy ez ugyanúgy bekövetkezhet Olaszországban, megtörténhet Görögországban, Franciaország déli részein is, mert valóban a déli termékek versenyképesebbek, és úgy gondolom, hogy szükség van egy hatástanulmányra. Meg kell néznünk, hogy ez új helyzet hogyan érinti majd a déli országok mezőgazdaságát. Ez persze nem egy új, új helyzet, hiszen amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, Franciaország ezt ellenezte, és nagyon hosszú volt az átmeneti időszak. És ezen időszak alatt eleget kellett tennünk a feltételeknek, ezt ki kellett várnunk, de ugyanígy a franciák ledobálták a spanyol paradicsomot a kamionokról, és ilyen helyzet ismét bekövetkezhet sőt, be is következett, amikor megszületett a mezőgazdasági megállapodás, de a jövőben is előfordulhat, hiszen ez nem csak a mezőgazdaságot, hanem az élelmiszeripart és egyéb ágazatokat is érinti. Tehát egy hatástanulmányra van szükség, hogy valóban értékeljük azt, hogy milyen erőfeszítéseket tehetünk, meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a helyzetet kompenzálni, mert aki ugye a hagyományos mezőgazdasági, mezőgazdasággal foglalkozik, a déli országokban nem tudnak könnyen alkalmazkodni ehhez. Itt egy átalakulásról van mindenképpen szó, ami egy hosszú folyamat lesz, és komoly negatív hatásokat vált majd ki a déli országokban. Az Európa, európai támogatás mindenképpen csorbát fog szenvedni, de nekünk védnünk kell a mezőgazdaságban dolgozókat. Tehát a leginkább sérülékeny ágazatok, azok, amelyekre oda kell figyelnünk, és nem hagyhatjuk ki ebből a jelentésből, hogy ilyen helyzet valóban bekövetkezhet, és éppen ezért ez az út nagyon hosszú lehet. Köszönöm. Dank, Köszönöm szépen, Sáke asszony. Köszönöm szépen, elnök. Röviden kérek szót, mert az árnyék előadó Szárnez úr nem tud itt lenni de azt hiszem, hogy kiváló volt együttműködés az, ány, az jelentéstevővel, a frakciónk egyetért a kompromisszumokkal. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy a hármas kompromisszum kiegészhetető e azzal, hogy Szánez úr kiemeli azt, hogy nagyon fontos a színé, szinergia a befektetési testületek között. A 12-es módosításban ez szerepelt, nem fogom felolvasni, ha csak nem valaki kéri. Szernez úr ezt kéri szépen a 12-es módosítóban foglalt meg figyelését, ha bevonnánk. Májer úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szerettem volna az előadónak köszönetet mondani, megköszönni ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy ennek van egy nagyon pozitív része, méghozzá az, amikor arra kéri a nemzeti hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a népek jogait, hogy ők békésen tüntethessenek, és tartózkodjanak a hatóságok az erőszak alkalmazásától. Ugye a tolerancia, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a véleményszabadság, illetve a vallásszabadság. Nos, úgy gondolom, hogy ez fontos, és ez a megkülönböztetett integrált megközelítés is fontos az új szomszédságpolitika vonatkozásában is. Ugyanígy pozitívan nyilatkoznak arról, hogy a szociális, illetve regionális különbségeket csökkenteni kell. Én azonban nagyobb hangsúlyt helyeztem volna a társadalmi és gazdasági jogokra. Ez összefügg azzal, amit Romero asszony is megfogalmazott, ugyanis a, az ágazatokban, ugye a gyártás során az árak másképpen alakulnak. Ugye az Európai Unió hangsúlyozza a nyomon követhetőséget, sok esetben ez nem adott az országokban, tehát tisztességtelen verseny létezik. Éppen ezért a szociális jogok, ezeket jobban ki kell emelni, és ezt biztosítani kell a munkavállalók számára a földközi tenger déli térségében. A szomszédság politika során különböző tapasztalatokat szereztünk az arab tavasz kapcsán is, de nagyon fontos a kettes cikk a, társad, a megállapodásokból. Úgy gondolom, hogy tanulnunk kell az elkövetett hibákból, és az Európai Unió a társulási megállapodást érintetlenül hagyta Ben Ali és Mubarak rezsimjével, de azt hiszem, hogy tanulnunk kell az ilyenfajta hibákból. A ö, a feltételesség egy mindenképpen kölcsönös kell, hogy legyen, az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani, és a munkavállalók szociális jogait is. Köszönöm. Sí, molto brevemente. È un buon progetto di par- Nagyon röviden. Nagyon jó ez a véleménytervezet, csak két kérdés van, amit el kell mélyíteni. Az egyik az az, hogy szerintem nagyon határozottan fel kellene szólítani ezeket az országokat arra, hogy regionális integrációban vegyenek részt, ezt valósítsák meg. Így lehet fejlődést, növekedést megvalósítani, főképpen gazdasági szempontból, és ennek a szociális, infrastruktúrális következményei is vannak. A második kérdés az pedig eh, ahhoz kapcsolódik, amit Carmen Romero mondott, hogy talán mondjuk különböző kerekasztalokat kellene szervezni, ahol szabadon lehet véleményt cserélni arról, hogy mi történt a mediterrán országokban. Ez azért szükséges, hogy elérjük, hogy pozitív, pozitív élmény maradjon mindenkiben. Köszönöm. Arlaki. Thank you. Uh, I am the Köszönöm szépen. Én vagyok az árnyék előadó a szocialista frakcióban. Támogatjuk ezt a véleményt. Csak egy valamit szeretnénk hangsúlyozni. Voltak már itt olyan kollégák, akik kiemelték ezt. Az a helyzet, hogy az Európai Unió rendszerként hatalmas késésben van. Nincs hiteles stratégiája az érintett országokkal kapcsolatban. Tehát az arab tavasz országaival kapcsolatban nem tudtunk egy év elteltével sem hiteles stratégiát kidolgozni. Tulajdonképpen még mindig csak ötletek tárházával állunk szemben, nagyon sok szó elhangzott, sok dokumentum elkészült, de nagyon égető kérdésekre még mindig nem tudtunk konkrét választ adni. És ezt már tudom, a kollégák itt hangsúlyozták. Milyen fajta fejlődést szeretnénk mi támogatni ezekben az országokban? Hogyan fogjuk megoldani azt a kérdést, hogy mondjuk a dél-európai térségekkel kialakuljon a verseny, milyen fajta kultúrát szeretnénk itt látni, milyen fajta mezőgazdaságot, halászatot kellene, hogy támogassunk, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy már eleve túlkínálat van, flottákból, tehát hatalmas mennyiségű a rendelkezésre álló halászati flotta folyik ez a halászati tevékenység. Tehát a szükségtelen versenyt hogy tudjuk elkerülni ezeknek az országoknak az esetében, amikor mondjuk egy hiteles fejlődési útra lépnek. Tehát, hogyha nem kezdünk el most foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, most rögtön, akkor a szokásos helyzetben maradunk kívülállók leszünk nagyon jó szándékokkal, de semmiféle hiteles, konkrét gondolatokkal, ötletekkel. Egy év telt el az arab tavasz óta, és még mindig ott tartunk, hogy a bizottságot felkérték arra, hogy fogadjon el stratégiákat, útmutatásokat, és így tovább. Hát ez nagyon jó, én nem mondom, ezek szép szavak, de szerintem sokkal konkrétabban kellene cselekednünk, sokkal hatékonyabban kellene fellépni, asszertívebben, hogy megtegyük, amit akarunk. Hát hat hónappal ezelőtt rengeteg ötletünk volt már arról, hogy hogyan mozgósítsuk az erőforrásokat, egyfajta Marshall tervről beszéltünk, amelyen, amelyet Észak-Afrika kapna, beszéltünk arról, hogy elkobozzák a volt zsarnokok vagyonát, befagyasztják a számlákat, és így tovább, de én nagyon kevés folytatást, folytatását látom ezeknek a lépéseknek. Mindig visszatérünk a kájhához a legelejére. Ettől függetlenül támogatjuk a véleményt, és néhány módosító indítványt is benyújtottunk ezzel kapcsolatban. Nem alapvető lényegi kérdéseket tartalmaznak ezek. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Chrysler Dorfer. Köszönöm, Chrysler Dorfer úr. Ja, Vorsitzende, vielen Dank. Elnök úr, köszönöm szépen. Én szépen gratulálok a jelentéstevő asszonynak azt hiszem, szükség van arra, méghozzá sürgősen, hogy itt az Európai Unióban, most így pangyolán fogalmazok, hogy végre most már támogassuk ezeket az országokat. A forradalmi folyamatok különlegesek abból a szempontból, hogy csak a folyamatok lezárulását követően tudjuk, hogy hogy mehet tovább az élet ezekben az országokban. Ha megnézem, amikor összeomlott a Szovjetunió, ha megnézzük, hogy a tagállamok az Európai Unióban ugye Lengyelországtól, Bulgárián át, eh, még mindig küzdenek ezek az országok, 20 év telt el, pedig 22 év telt el a Szovjetunió összeomlása óta, tehát ez időbe telik. És eh, azt megértem, hogy kell hatástanulmány, de egy dolgot szeretnék elmondani. Ha nem lépünk fel gyorsan minden területen, akkor nem tudjuk majd felmérni a következményeket. Ez döntő fontosságú. Ugye a mezőgazdaságról beszélünk, 17 és fél éve ülök ebben a parlamentben. A 60-es évek óta foglalkozom ugye a kappal. Kialakult egy agrárpolitikai protekcionizmus, amely szenzáció. Sok minden javult, ugye Franz Fischlerrel, azt hiszem, hogy rengeteg agrárpolitikai döntés katasztrofához vezetett, de volt, amit támogattunk, és ha megnézem a spanyol Szeviától Madridig terjedő monokultúrákat, akkor sírva fakadok. Kérem szépen, hát ne ringassuk magunkat illúziónkban. Andalúzia tele van, nem látunk semmit, csak így le vannak fóliázva a termőföldek. Spanyolországban nem csak az EU hibája, hogy így járnak el. Szeretném elmondani, hogy az agrár ágazatot is támogatnunk kell ezekben az országokban, mert garantálni kell az élmez, élelmezés ezekben a régióban. Kérem szépen maradjanak csendben, elnézést. Nekünk pedig meg kell néznünk azt, hogy a mi agrár exportjainkat ezekben az országokban hogyan struktúráljuk. Még vásárolnunk is kellene tőlük, hiszen pénzt kell generálniuk, ezt egy régi történet a fejlesztés a politikában. Pénztel tudják megvásárolni a technikai újításokat. Tehát aki ismeri ezeket az országokat, tudjuk, hogy a helyzet robbanásig feszül, tudjuk, hogy milyen veszélyes. Hát Kairóba ne csak azért utaz, utazunk, hogy a piramisokat megnézzük, és a nemzeti múzeumot nem csak a tahírtérre kell menni, zászlót lengetni, tessék meg körülnézni, hogy élnek az emberek, mi a helyzet. Alapreformokra van szükség a halánszat területén, ezen dolgozunk, remélem, hogy hozzájárulunk, de kérem szépen, beszéljünk a nyílt migrációról. Az emberek nálunk nagyon nagy gondjaink vannak az EU-ban, itt is azért ne áltassuk magunkat, nem mondjuk azt, hogy nem csinálunk semmit, mert van elég gondunk, Hát, ha nem teszünk semmit, az ő problémáik át fognak gyűrűzni hozzánk. Én Gottlieb álláspontját támogatom, ha nem állunk ki együtt, akkor beláthatatlan következményekkel járhat mindez. Köszönöm szépen, Kázet Dafra úr, ezt a jó gondolatot, Gomez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Több frakción belé kolléga, az árnyék előadó nagyon is jelentősen kifejtette azokat az elemeket, amelyeket én is kiemelnék. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Szeretném elmondani azt, amit többen mondtak, hogy szükség lesz arra, hogy a mi szakbizottságunk, a parlamentünk hatástanományt kell készítessen, nem csak az említett területeken, agrárágazat, halászat, Más területeken is kell készíteni ilyen hatástanulmányokat, nagy potenciállal rendelkező ágazatok esetében. Potenciállal rendelkeznek pozitív és negatív értelemben is. És a turizmus, például az energia két ilyen terület. Az energia nem csak gáz, földgáz, kőolaj, a megújuló energiák kérdése is felmerül itt. Nagyon fontos a szinergia, nagyon fontos összekötni Észak-Afrikát Európával, de ezt megfelelően egy ilyen tanulmány segítségével kellene feltérképezni, mármint a lehetőségeket. A kollégák, az intás kollégák is ezen elgondolkoznak, mert a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is gondolkozik ezen, de szerintem nekünk is ki kellene emelni. Szeretném elmondani azt is, hogy a jogállamiság koncepciója nagyon fontos. A demokrácia, a jogállamiság nagyon fontos fogalmak. Nem segíthetünk egy olyan beruházói környezetet létrehozni, anélkül, hogy a jogállamiság szabályait betartatnánk. Azt hiszem, ez egy olyan aggály, amit mindannyian osztunk, fel kellene oldani ezt az aggályt. Megértem azt, ahogy a jelentéstevő említi azt, hogy ezt a koncepciót kevesebb pénz koncepcióját. Azt gondolom, ha kevesebbét kevesebb jár, én azt gondolom, hogy komolyan vesszük őket. És értékelni fogunk bármikor, megnézzük, hogy ezeket a koncepciókat, ezeket megvalósítják-e. Nagyon fontos tehát. Aztán szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos az, hogy valahol említsük meg a nők szerepét a produktív kapacitások területén. Nagyon fontos így módon tesztelni ezen szomszédos országok arra való képességét, hogy valóban élni tudnak-e a nők tehetségével, gazdasági potenciájával. Sokszor elfecsérlik a nők talentumait, ha így lehet fogalmazni. Tudjuk, hogy a legtöbb társadalomban ezekben az országokban a nők integrációja az életbe, gazdasági, politikai életbe valóban egyfajta próba lesz, és a demokrácia próbáját jelenti majd. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a szöveget, amelyet az előadó kidolgozott és azt is, hogy késznek mutatkozott arra, hogy átvegye a különböző módosító indítványokat. Ha jól emlékszem, kevés módosítás érkezett, ugye 17 ezek közül én négyet dolgoztam ki, és jelezte imében az előadó, hogy ezeket pozitívan figyelembe veszi a kompromisszumok elkészítése során. is három dolgot szeretnék kiemelni. Gomes asszony véleményével egyetértek az energetika kérdésében. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos, az összekapcsolás és ez eddig is fontos volt, de a jelentősége csak növekszik. Másodszorban pedig a kereskedelem, ez nem csak az árukra, hanem a szolgáltatásokra is vonatkozik. Tehát nem szabad, hogy megrögzöttként csak az árukkal foglalkozzunk, éppen ezért a nyitás fokozatos, kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, úgyhogy mindkét fél számára kedvező legyen, és ahogyan Romero azt mondta, hatástalományokra is szükség van ezt egy módosításban, a tízesben ki is emeltem, remélem, hogy az előadó ezt majd pozitívan figyelembe veszi ugyanis a figyelmünket nem csak az exportra kell összpontosítanunk, illetve különböző termékekre, árukra. És Kressler Dörfrer úr az imént beszélt az élelmiszer biztonságról. Valóban vannak export irányult mezőgazdaságok. Nem tudom, hogy miért csak cukini vagy paradicsom exportjára kellene, hogy összpontosítson Marokkó vagy, vagy Tunézia. Tehát miért miért mondjuk azt, hogy Észak-Afrikában kizárólag bizonyos termékeket kell exportálni, olyan termékeket, amelyek egyébként a földközi tenger egyéb térségeiben hátrányosan érintik a mezőgazdaságot. Tehát szélesebb kontextusba kell ezt helyezni, és nem csak bizonyos termékekre kell összpontosítanunk. Egyébként pedig a az olajfák monokultúrája számomra egyáltalán nem sajnálatos, hanem nagyon is örvendetes kérdés és amire valóban szükség van, ez a modernizáció és a szerkezet átalakítás, és a beruházások számára jogbiztonságot kell teremtenünk az afrikai országokban, hogy ezáltal a gazdaságot fellendíthessük, és a nyitás nem csak az árutermékekre, hanem a szolgáltatásokra kell, hogy vonatkozzon, a befektetőknek szavat, biztosítékokra van szükségük, és a jólétet, a növekedést kell előmozdítanunk ezen országokban, hiszen mindannyian erre törekszünk, és ezt szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm. Az előadónak adom ismételten a szót. Köszönöm. Elnök úr, minden kollégának szeretnék köszönetet mondani ezen a rendkívül eh, konstruktív vitáért, és eh, ha megengedik, néhány választ adnék, ezeket csomagba foglalva. Először is szeretném megjegyezni, hogy ez a jelentés nem egy szabadkereskedelmi megállapodásról szól, ez nem egy jogalkotási jelentés, és ennek megfelelően nyugodtan fogalmazhatunk általánosságokban. Egyébként, ami a Marokkóval kapcsolatos megállapodást illeti, a múlt héten az INTA szavazott erről a megállapodásról, és tudom, hogy jó néhány kollega a földközi-tengeri országból ezt nehéznek ítélni meg, de ez más lapra tartozik. Úgy gondolom, hogy itt ebbe a jelentésben nem lenne szabad túl sokat írnunk. Ez lenne az egyik megjegyzése. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy ebben a szövegben már írtam azt, hogy vannak bizonyos szociális szabványok, illetve társadalmi jólétet kell teremteni, előre kell lépni, a környezetvédelmi kitételeket is tiszteletben kell tartani. nem az a feladatunk, hogy megengedjük azt, hogy a földközi tenger térségében elkövethessék mindazon hibákat, amelyeket mi már elkövettünk. Ugyanakkor úgy vélem, hogy igenis felhívhatjuk a figyelmet arra, hogyha ott megvalósul a demokrácia és a jogállamiság, azt hiszem, hogy Gómez asszony kérte ezt, a szövegemben ez szerepel egyébként, a demokrácia és a jogállamiság mindkét fél érdekét szolgálja, kölcsönös érdekünk ez, és tárgyalnunk kell így, kereskedelmet, kereskedelmi kapcsolatokba bocsátkozunk, ez ugye az energiaforrásokra is kiterjed, a különböző termékekre és az exportra. Chrysler Dörfler úr, azt, ami, az, amit ön, amit ön megjegyzett, ebben a kérdésben teljes mértékben igazat adok önnek, és néhány kollega Említette még az átmeneti rendelkezéseket, ez is magától értetődő. Ha konkrétan kereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk majd, akkor ott természetesen azokban mindenféle átmeneti rendelkezés szerepel majd. És a mezőgazdasági termékekre vonatkozó biztosítékok is létrejönnek majd, de ez azt hiszem, hogy mindig is része az európai politikának, bár ebben a szövegben azt hiszem, hogy ennek igazából nincs helye. Sáke asszony, aki Szárnesz kollega nevében szólt, nos, az ő kérését már beépítettem az anyagba, mert e-mailben erről, erről már megállapodtunk, tehát úgy gondolom, hogy ezt ezzel tisztáztuk, de köszönöm önnek, hogy ismét kifejtette. És talán egy utolsó megjegyzés, a nőjogok. Én személy szerint erre konkrétan nem tértem ki, de de Szárnéz kollega egy módosító indítványában kifejezetten az szerepe, hogy az állampolgárok nők és férfiak. Úgy gondolom, hogy véleményem szerint hát ez kielégítő, elég, hogyha ezt így nyomatékosítjuk, de ezt nem tudom még megítélni, hiszen lehet, hogy más kollégák kerül másképpen vélekednek. Lehet, hogy egy kisebb problémát jelent, a módosítások előterjesztésének határideje már lejárt. Tehát igazából nem állt módunkban módosítások nélkül ismertetni ezt a jelentést, és tudomásom szerint hétfőn már szavazásra bocsátjuk. Úgyhogy ezért az elnök urat, azt, elnök urattól azt kérném, hogy tegyen egy bölcs javaslatot. Elképzelhetőnek tartom, hogy ha szeretnének még ezen módosítani valamit, és írásban ezt eljutatják hozzám, akkor szóbeli módosító indítvány formájában ezt beépíthetjük majd a szövegbe. Más lehetőséget igazából nem látok arra, hogy ilyen szoros időkeret között átdolgozzuk még a jelentést, de várom a javaslatát. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony február 6-án szavazunk, és a kompromisszumos indítványokhoz szobban kiegészítések készülhetnek. Kérem, hogy az álnyék előadókat tájékoztassak időben erről, illetve ők tájékoztassák önt, ha van erre még lehetőség. Nyolcas napi rendi pont. EU-Örményország társulási megállapodásról folytatott eh, tárgyalások. Tomás Piotr Porréba úr, a jelentéstevőnk, társ előadó, pontosabban az másik illetékes, az INTA bizottság, de nem kívánt véleménytervezetet készíteni az INTA bizottság, tehát szabad utat kapott, teljes szabadságot, szabad kezet. se tudja pontosan. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy az Európai Parlament jelentésével kapcsolatos munkát megkezdjük, mármint ami az EU örvény Oroszország társulási megállapodás illeti fontos dokumentum ez a jelentés. Az elmúlt hónapokban minden részletében előkészítettem, eh, a Karabahi hegyetésében jártam, beszéltem a, táj, a hatóságokkal, elnökkel, miniszterelnökkel, a parlament házelnökével, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket találkoztam, annak érdekében, hogy minél jobban elő tudjam készíteni ezt a jelentést, amely az örményországi helyzetről szól, annak érdekében, hogy ez a jelentés minél jobb legyen, tehát átfogó, objektív jelentés kívántam készíteni Örményországról, amely a valódi helyzetet vázolja fel Örményországban, az ottani politikai, társadalmi helyzetet, egy regionális kontextusba kívánom ágyazni ezt a helyzetet, annak érdekében, hogy elfogadják itt a parlamentben ezt a jelentést, nagyon jó hozzájárulás, ez a jelentés az EU-Örményország társulási megállapodáshoz. Remélhetőleg az EU nem sokára aláírhatja ezt. Emellett több kérdést, megjegyzést figyelembe vettem, amely arról az a kapcsolatos, hogy vannak jó irányban történő változások, aztán figyelembe vettem azt is, hogy szükség van javításokra, változtatásokra, reformokra, tehát igyekeztem kiegyenlített képet felvázolni. Mindenkit biztosítok afelől, hogy megpróbáltam mindenki álláspontját figyelembe venni. És elmondhatom, hogy előre örülök az önök kérdésének, megjegyzéseinek, szeretném, hogy az önök hozzájárulásával még jobb lenne a jelentés. Ezt nem rejtem véka alá, hogy várom az önök reakcióit. Nos, hát több területen van szükség arra, hogy mm, reformokat vezessenek be. Korrupció elleni küzdelem egy ilyen terület. Itt azért hatékonyabban fel kell lépni még a korrupció ellen. A régi üzleti politikákat is Vár, meg kell változtatni a régbe vált rendszereket, ami az igazságszolgáltatást illeti, a bírók függetlenségét. Itt azért még van szükség változtatásra, a parlament működését is javítani kell. Nagyon fontos az állandó bizottságok létrehozása a parlamenten belül, de emlékeztetnék arra, hogy néhány element megvalósította az örmény kormány, szembenéztek a kívásokkal államukban, kísérletet tettek arra, hogy közelítsék normáikat a mi normáinkhoz, ezt is szeretném kiemelni. Világossá vált a hatóságokkal folytatott tárgyalásoknál, a hatósági képviselők biztosítottak afelől, hogy a cél az, hogy Európához közeledjen Örményország. Az országokat megkívánják reformálni, megoldásokat keresnek Örményország számára, amelyekkel Örményország Európához, az EU-hoz közelebb kerül, Örményország erősebb, fontosabb szerepet kíván játszani a régióban, és azt kívánja Örményország, hogy az EU is még jelentősebb szerepet játszon ebben a régióban. Örményországnak azt hiszem valóban elismeréssel adózhatunk, több fejezetet sikerült lezárni, rendőrségi reformokat valósítottak meg. Ebben az államban valóban az a helyzet, hogy a reformokat az állampolgári ombudsman státusza vagy funkciója megszületett. Ebből látjuk, hogy Örményország valóban komolyan veszi a házi feladatát aztán vízumkönnyítés, ezt már bevezették, aztán a tárgyalási státuszt szereztek meg, szabadkereskedelmi övezetet hoztak létre. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent el tudtunk érni a parlamentben, sok mindent megvalósítottak. Én szeretném, ha ez a jelentés egy olyan dokumentum lenne, amely az Európai Uniót segíti, és Örményországot is abban, hogy további reformokat vezessenek be az országban, és tovább erősödjön az örmény állam. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak kényes témák, amelyekről nem szabad persze elfeledkeznünk. Ezeket nem lehet megkerülni, nem lehet a szőnyeg alá ö, söpörni. A karabahi kérdés például elutaztam Karabachba, és azzal tisztában vagyok, hogy ott mi történik, hogy hogy néz ki az egész összefüggésrendszer, a helyzet, ismeretes számomra. De hölgyeim és uraim, mégis arra kérem önöket, hogy ez a jelentés, amely a társulási megállapodáshoz kapcsolódik, ez a fő témája, kérem szépen, hogy ne csak a karabahi kérdéshez kapcsoljuk ezt. Mm, várom az önök javaslatait, reakcióit, megjegyzéseit. Jelentéstevőként azonban hivatkozni fogok arra is, vagy szólni fogok arról, hogy a karabahi kérdést is megfelelően fogalmazzák meg, a Minszki csoport munkáját is támogatni kell, és a hegyi karabah térségével kapcsolatban ne nyissuk ki Pandora szelencéjét, mert azt szeretném elkerülni, hogy a hegyi karabak kérdése túlságosan nagy hatással legyen erre a jelentésre. Egy első vélemény, vagy eszmecserénél általában a jelentéstevő nagyjából meghallgatja, hogy mit mondanak a különböző frakció képviselői, tehát nem szeretném tovább bőlére ereszteni megjegyzéseimet, várom az önök megjegyzéseit, az álnyék előadók véleményét, kompromisszumokat kívánok találni, kompromisszumkész vagyok, azon szeretnénk dolgozni, hogy ez a jelentés Örményországról közös, jó és objektív jelentés lehessen, amely az európai törekvéseket is figyelembe veszi, Örményországban. Az őszinte törekvéseket nem szabad persze szem előtt téveszteni, hogy azért van még reformra szükség ebben az országban. Köszönöm szépen! Ja, Köszönöm, elnök úr, és köszönöm eh, Poreva úrnak is eh, ezt a jelentést ezt a nagyon objektív és kiegyensúlyozott tervezetet. Először is, ami a társulási megállapodást illeti, szeretnék általános megjegyzéseket tenni, amikor ugye Azerbajdzsánnal vagy Örményországgal foglalkozunk, nagyon körültekintőnek kell lennünk. Nem szabad, hogy további érveket szolgáltassunk akármelyik félnek is a saját, saját politikai törekvéseik eléréséhez, mert ugye sajnálatos módon korábbi jelentéseknél ez bekövetkezett. Ami a G és a H pontokat illeti, először ugye a kényes kérdésekre térnék rá, erről a befagyasztott konfliktusra. Egyetértek, ugyanakkor azt hiszem a G pont nem helyesen írja azt, hogy ez az ország egész területére érvényes. Lehet, hogy ez valamilyen félreértés során került ide. Egyébként az alapelvel, amely a G pont mögött meghúzódik, egyetértek. És támogatom a Minszki csoport törekvését is, hogy egy olyan megoldást találjon, ami mindkét félnek előnyös. Amit hiányolok, ez a társulási megállapodáshoz kapcsolódik, az átfogó és elmélyített megállapodáshoz. Úgy gondolom, hogy nem tudunk hatékonyan érvényesíteni egy ilyen megállapodást, a jelenlegi határkorlátozásokkal, tehát szeretném, hogyha itt mindkét felet arra ösztönöznék, hogy, illetve Törökországot is, hogy a határátkelő helyet nyissa meg. És szeretném hangsúlyozni is, hogy örvendek a bizottság új szomszédságpolitikával kapcsolatos megközelítésének, véleményem szerint az Örményországgal megkötendő új megállapodás mindenképpen kedvező lesz majd, és ugyanígy örvendek annak a széles körben elfogadott európai elkötelezettségnek is, amely, amely szerepel a jelentésben. És még néhány megjegyzést tennék arról, hogy szükséges megnyitni ezt a méreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget, illető megállapodásról, amit a vízumliberalizációt, a vízum könnyítést is. Ami a Nemzetközi Büntető Törvényszék státuszának elismerését illeti, itt további lépések szükségesek, és a korrupció elleni küzdelem területén is komolyabb erőfeszítések szükségesek. Ugyanakkor nagyon fontos ez a jelenlegi év, mert remélhetőleg a májusi választások zökkenőmentesen zajlanak majd. Ez bizonyítja majd az örmény demokrácia fenntarthatóságát és stabilitását, és remélhetőleg Örményország helytáll majd ezen a próbán. Köszönöm. Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģi, es esmu... Eh, Tisztelt kollégák! árnyékrendtéstevő vagyok a szociáldemokraták frakciójában. Ritkán fordul elő, hogy hozzá tehetek valamit a jelentéshez árnyékjelentéstevőként, ugyanis ez kitűnő jelentés, és hogy nehogy konfliktust idézzünk elő, mindkét jelentés az Örményországról és Azerbajdzsánról szóló jelentést is egyidejileg fogjuk előkészíteni, ami helyes is így. Ezért a két jelentés kapcsán csupán egy-egy mondatot szeretnék megjegyezni. Ami a Nagorno-Karabahi problémával kapcsolatos tárgyalásokat illeti, ezek intenzívebben kell, hogy folyjanak, mert ez az örmény és azerbajdzsáni lakosság érdekeit szolgálja egy méltányosabb és kölcsönösen elfogadható megoldás mindkét ország gazdaságát, gazdaságának kedvez majd. Én úgy gondolom, hogy kötelezettségünk az, hogy ezt a folyamatot, a tárgyalásokat könnyítsük, és részt vegyünk ebben a folyamatban. Végezetül szeretnék az előadónak a kitűnő munkához gratulálni. Ha az jelentéstevőnek nincs mit hozzátenni jelentéshez, akkor az azt jelenti, hogy ez egy valóban jól sikerült jelentés. Köszönöm. Lunacek asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is Poreba úrnak szeretném megköszönni ezt a nagyon rövid és tömör jelentést, amely ugyanakkor nagyon sok hasznos gondolatot tartalmaz. Szeretnék megelőlegezni néhány dolgot, egy kérdésem volna a, fő, a titkársághoz azt szeretném tudni, hogy a módosítások előterjesztésének határideje miért ilyen szoros, hiszen holnap után van a határidő. Noha a jelentésről csak február végén fogunk a bizottságban szavazni, és nem tudom, tudják-e, február 19 és 22-e között egy AFET delegáció látogat el többek között Azerbajdzsánba és Örményországba. Tehát hasznosnak tartanám, ha erre lehetőség nyílik, a módosítások előterjesztésének határidejét egy picit, egy picit hátrébb tolni. Nem tudom, hogy a titkárság számára ez megoldható-e. Egy kis időre volna szükségünk, mert aztán a plenárison, csak márciusban, a második plenárison fogunk erről a jelentésről szavazni tehát a határidőket jó lenne talán módosítani, mert ha már ellátogatunk oda, érdemes lenne az ott szerzett tapasztalatokat beilleszteni majd a jelentésbe. Tehát ha lehet, akkor az előadó vagy a titkárság módosítson a határidőkön. Egyébként jónak tartom, hogy párhuzamosan vitatjuk meg a két jelentést, ahogyan Kovacsev úr is azt már megjegyezte. Ezáltal kifejezhetjük azt, hogy együtt foglalkozunk velük, és nem szeretnénk olyan problémákat előidézni, amelyeket adott esetben a felek felhasználhatnak majd egymással szemben. Szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, a módosításokat szeretnék majd kidolgozni Azerbajdzsára vonatkozóan is. Fontosnak tartom azt, hogy valóban egy problémát jelent az, hogy mindkét ország a keleti partnerség része és az európai szomszédság politika része is, de gyakorlatilag háborús állapotok uralkodnak a két ország között. Számunkra a tárgyalások során, illetve a párbeszéd során ez mindig felmerül, és az Euronest parlamenti közülés során is ez előjött, úgyhogy mindkét eh, felet fel kell szólítanunk arra, hogy másképpen kezeljék ezt a problémát. Ugyanígy szeretném, ha a jelentésbe bekerülne az is, hogy a társulási megállapodás a társulási megállapodást össze kell kötni a Nagorno-Karabahi konfliktusban elért előrelépéssel, hiszen pont Örményország kapcsán merül ez fel. Fontos, hogy az örmény csapatokat vissza kell vonni, hiszen, ahogyan már említettem, ha megállapodást kötünk ezen országokkal, akkor haladásra haladás kell, hogy történjen a béke folyamatban. És amit még szeretnék megjegyezni, az a választások kérdése. Ugye Örményországban májusban választásokra kerül sor. Véleményem szerint az összes politikai erőt fel kellene szólítanunk arra, hogy a médiában azonos hozzáférés biztosítsanak mindenki számára a kampány során. Az emberi jogok védőit, illetőleg ugye az emberi jogok kérdése kapcsán fontosnak tartom a jelentésbe írni a fontos kérdéseket, és ugye van egy regionális környezetvédelmi központ is, ez a környezetvédelmi politika szempontjából fontos, határon átnyúló együttműködésre kell törekedni, és ezt erősíteni kell, Örményország és Azerbajdzsán között, de Grúziával is, az egész térségre ki kell ezt terjeszteni. Itt nagyon sok tennivaló van még, hiszen fegyveres konfliktus van a térségben, de azért nem szabad ezen kérdésekről sem megfeledkeznünk hanem kellő időben kell az ilyen környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozni. És Kovacsev úr a G pontról tett említést, ami ugye az ország egész területére vonatkozik. Erre vonatkozóan dolgozok ki majd egy módosítást, ezt a félmondatot kihagynám majd, és pusztán arra utalnék, hogy az, az ENSZ karta, a Helsinki megállapodás, valamint az OECD elvei, ezeket akarjuk majd megemlíteni, de lehet, hogy az egész területre vonatkozó utalás ez félreérthető. És még valami, amit mindkét jelentésnél észrevettem, és amit azt hiszem bírálnunk kell az Európai Parlament részéről, ez az, hogy mindkét országban komoly felfegyverkezés folyik. Márpedig egy jó szomszédság politika szempontjából ez nem, nem elfogadható. Úgyhogy mindenképpen ezt meg kellene említenünk. És egy utolsó gondolat, zöldként minden bizonyal megértik majd, hogy a Medzamor erőmű bezárását is szeretnénk, úgyhogy erre vonatkozóan is, erre is kitérünk majd a módosításban. Köszönöm. Arlaki. Arlaki úr. Thank you. Uh, this is a, an initial discussion on uh, these two. Köszönöm. Hát a két megállapodásról ezek még csak kezdeti viták. Én nagyra becsülöm azt a gondolatot, hogy egybevettük a két országot, és együtt tárgyaljuk ezt a két anyagot. A javaslatot is nagyra becsülöm, ahogy azt az előadók megfogalmazták, nagyon jó, kiegyensúlyozott dokumentumról van szó, jó szándékok húzódnak meg emögött. Egyetértek más kollégáimmal is abban, hogy nem lehet a hegyi karabahi konfliktust figyelmen kívül hagyni, amikor ilyen jellegű megalapodásokról folyik a szó, tehát, hogyha társulási megállapodásról beszélünk a két ország esetében, meg kellene próbálnunk hozzájárulni valahogy a tárgyalásos rendezéshez, és kijátszani a kártyáinkat, még akkor is, hogyha én általában nem szoktam támogatni azt, hogy feltételeket támaszunk az ilyen megállapodások megkötésekor, de mégis úgy gondolom, hogy azért lehetne itt kapcsolatot létrehozni, a hegyi karabahi kérdés békés megoldása, illetve a, megállapod, a társadalmi megállapodásról folytatott tárgyalások lezárása között azért meghúzható. Tehát a parlament ezt megteheti. Ugye a dél-kaukázusi térség stratégiájáról tavaly áprilisban fogadott el a parlament egy jelentést, és ugye a Minszki csoport alapelvei is itt vannak, plusz van egy ENSZ határozat, tehát az én javaslatom még most nincs módosító indítvány formájában, még kezdetleges módosító indítvány. Én inkább meg is kérdezem a kollégám véleményét, hogy mi lenne, hogyha összekapcsolnánk a két megállapodást, és három dolgot hangsúlyoznánk ki. Az egyik az lenne, hogy a bizalomerősítő intézkedések megtétele, illetve hogy legyen a két ország között közötti kapcsolatfelvétel, a második dolog, hogy a megszállt azerbajdzsáni területekről vonuljon ki az örmény hadsereg, tehát ugye itt a hegyi Karabakh térségről van szó, illetve legyen valódi nemzetközi békefenntartó művelet itt a konfliktusos területen. Tehát én ezekről a kérdésekről várnám a kollégám véleményét, úgyis most az eszmecsere elején vagyunk, a szocialista frakcióban is, és nagyon örülnék, hogyha a, nem csak a szocialista frakcióbeli kollégák, hanem más frakcióbeli kollégák is elmondanák a véleményüket erről a módosító kezd, kezdeményről. Asbergis. Asbergis úr következik. Köszönöm, elnök úr, egy kérdésem és néhány megjegyzésem van. Az örmény rendőrség most már mindenfajta nyomozati testület munkáját ellenőrizheti, de úgy tűnik, hogy saját magát nem tudja ellenőrzés alatt tartani. Miután a Miután a belügyminisztériumban ezek az események megtörténtek, hát én kérdezném, hogy parlamenti vagy miniszteri ellenőrzés alatt áll az örmény rendőrség, és hogy a nyomozati egységek fölött ki gyakorolja az irányítást. Aztán van egy más, teljesen általánosabb megjegyzésem. Vannak olyan erőfeszítések, hogy elkerüljük azt, hogy világos álláspontot kelljen felvennünk, arról, hogy egy szomszédos ország területét valaki elfog, elfoglalja, hát ez azt hiszem, hogy igen rossz, és ez nem elfogadható. Módosítókat nyújtok be. Tehát mondjuk legalábbis megmenthetnénk saját magunkat a nagyon kellemetlen helyzettől, hogyha felhívnánk az országok figyelmét erre, és aztán azt is kérném, hogy mind a két társulási megalapodást kapcsoljuk feltételekhez. Ez tulajdonképpen olyan, mintha valami nagyon ügyesen kitalált csapdát állítanánk itt fel, hogyan tudunk minden országot megakadályozni a tárgyalásokban, hogy senki ne léphessen előre azáltal, hogy egy valakit akadályozunk. Hát én kérném, hogy ezt kerüljük el. Köszönöm. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Kirilov úr. Először is a kollégák elmondták, hogy mindkét esetben együtt kezeljük, tehát ezt a két ügyet együtt kezeljük, és természetesen kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazunk, miközben a céljainkról sem feledkezünk meg. Mik is a, célja, mik is a céljaink? Hát az, hogy aktívabban részt vegyen az Európai Unió ennek a térségnek az életében. Az EU-nak itt komoly stratégiai érdekei vannak, és az EU érdeke az, hogy stabil és fejlődő régió váljon ebből a térségből. Nem tudom egyébként, hogy a kollégák észrevették-e azt a tavalyi közleményt, amelyet a bizottság adott ki, és ebben a közleményben azt írják, hogy az elhúzódó konfliktusok jelenléte több partnerországra is kihat, és így természetesen a dél-kaukázusi térségről is beszélnek, és azt mondják, hogy ez egy súlyos biztonsági kihívás az egész térségben, az EU geopolitikai biztonsági eh, helyzete, helyzetét befolyásolja az itt fennálló eh, folyamatos konfliktus és az instabilitás. Tehát amellett, hogy az előadónak elmondom, hogy kiegyensúlyozottnak tűnik ez a jelentést, és gratulálok neki, de azt mondom, hogy nem hunyhatunk szemet e felett. Elhúzódó konfliktusról van szó, amely szinte most már mindjárt húsz éve lesz, hogy tart. Úgyhogy vállalnunk kellene a felelősségünket. Szerintem most ez a küldöttség, ez az AFET küldöttség, amelyik majd elutazik Azerbajdzsánba is és Örményországba is, nagyon jó ötlet. Azért, mert a parlament sem hunyhat szemet az események felett. Ez a feladatunk, hogy kiépítsük a bizalmat, hogy beszéljünk a politikus kollégáinkkal ennek a két országnak a parlamentjeiben, és konstruktív eszmecserébe bocsátkozzunk velük. Tehát Árlaki úr gondolatát tovább vezetve, szerintem én azt mondanám, hogy nem tehetünk mást, mint hogy összekapcsoljuk a két dolgot, tehát Azerbajdzsán és Örmény, Örményország értékelését ahhoz kötjük, hogy hogyan vesznek részt ennek a problémának a megoldásában, hogyan oldják meg ezt a gondot. Na, nagyon finom itt az egyensúly, amelyet meg kell találni, de meg lehet. Ami pedig a többi gondolatot illeti, ami megjelent itt az anyagban, szerintem nagyon helyesek ezek a gondolatok. Mindkét esetben koncentrálnunk kellene, mindkét országban ugye választások következnek nem sokára, tehát arra kellene összpontosítani, hogy végre tisztességesen megtartsák ezeket a választásokat. Most az AFET küldöttség erre is odafigyelhetne. A legutóbbi látogatásom alkalmával valóban azt hallottam a hatóságoktól, még az elnöktől is, hogy nagyon elszánták magukat, szeretnének alaposan felkészülni, és tisztességes, szabad választásokat tartani. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy talán egy picit erősebben is megfogalmazhatnánk ezt itt a szövegben. Mondjuk azt is kiemelhetnénk, hogy technikai segítséget is szívesen nyújtunk ezeknek az országoknak, külön az örményválasztások esetében, ugye mert azok jönnek hamarabb, és akkor vannak még más partnerek is, az EBSZ e és az összes többi ö, szervezet, az Európa Tanács, és így tovább. Tehát ők is segíthetnek. Köszönöm szépen, csak mikrofont nem használ az elnök úr. Köszönöm szépen, nem akarom megismételni, amit a kollégák mondtak. Úgy tűnik, hogy a van egyetértés uralkodik a jelentése kapcsolatban. Nagyon jó ez a jelentés. Azt szerettem volna mondani, hogy óvatosnak kell lennünk persze, amikor összekötjük a hegyi Karabak kérdését, azzal, hogy aláírjuk-e a társulási megállapodást. Egyetetek azzal, hogy ebben az irányban el kell mozdulnunk, de nem szabad túlságosan messzire menni, tehát nem szabad feltételül szabni a hegyi Karabak problémának a megoldását, mármint az aláírás feltételül szabni. Legyünk óvatosak, óva intek, mindenkit ettől. Nagyon fontos a két ország számára és a dél-kaukázusi térség számára, hogy ezzel a két társulási megállapodást valóban előre vigyük, a két országot Európához kössük, ez mindkét fél számára jó lenne, és figyelembe kell venni, hogy legalábbis jelenleg ez a kérdés vonzóbb Örményország számára, Örményország gyors ö, eredményeket ér el a tárgyalások során. Azerbajdzsán, mintha nem lenne annyira lelkes ebben a kérdésben. Amikor hatást kívánunk gyakorolni a két országra, figyelembe kell venni ezeket a különbségeket. Szerintem nagyon fontos üzenet az, hogy az első szakbizottsági hivatalos delegációnk éppen Örményországba és Azerbajdzsánba látogat el, és egyetértek, hogy a módosítók leadási határideje túl közel van, több időre van szükség ahhoz, hogy valóban körültekintően vizsgáljuk meg azt a nyelvhasználatot, amelyet alkalmazni kívánunk a kompromisszumokban és módosítóban, különösképpen ami a hegyi Karabachra való hivatkozást illeti tehát ezeket a módosítókat. Remélem, hogy a fő frakciók támogatni tudják, hogy valóban erős üzenetet fogalmazzak meg. Csak az önök tájékoztatásaképpen február végén a Euronest egyik szakbizottsága Örményországban fog ülésezni, az AFED delegációs látogatását követően. Remélem, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, amit említettem illetve a delegációnk Azerbajdzsánba és Örményországba tett látogatása, és tehát a Jereváni Szabizottsági Ülés segítséget ad arra, hogy az esetleges kérdéseinkre választ kapjunk ott a helyszínen. Sajnos az elnök úr nem használja a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csatlakozom a kollégákhoz, akik úgy gondolják, hogy helyes mind a két jelentést együtt kezelni. Nem igazán értem, hogy miért nem mutatjuk be az azerbajdzsáni jelentést? Miért nem, a, miért nem egy közös vitát szerveztünk a két jelentésről? Hát ugye én ugyanúgy fogok eljárni az Ebacsán kapcsán. Ami közös a két jelentésben és a két üzenetben, az, hogy mindkét ország számára európai perspektívát kínálunk. Örményország és Azerbajdzsán számára. És az érdekünkben áll. Csak így lehet a stabilitást garantálni, és az egész régió biztonságát így lehet garantálni. De van egy kis gondom azzal, hogy ennyire óvatosak vagyunk a hegyi karabak kérdését illetően. Ez egy annyira jól ismert és sokat vitatott téma, nem szabadna félnünk attól, hogy világosan fogalmazzunk erről a kérdésről is. Ez a szerepünk, tisztelt uraim, hölgyeim, ez a parlament szerepe. Megértem, hogy a diplomaták nem lehetnek ennyire őszintők, de mi nekünk nevén kell nevezni a dolgokat. Így tudjuk a probléma megoldását elősegíteni. Legyünk persze óvatosak, esetleg a szavak megválasztásában, de világosan kell fogalmaznunk az üzeneteinkben. Tehát én azt gondolom, hogy nem elég csak azt mondani, hogy támogatjuk a Minszki csapatot, támogatjuk, persze, de hát a Minszki csapat eddig még semmit sem mutatott fel. Szerintem nincs is elég lehetősége ilyen bonyolult kérdésben eredményeket elérni. Ez egy politikai probléma, és így kell vele foglalkozni. Azt hiszem, ha csak azt mondjuk, jó, hát <clears throat> támogatjuk a Minszki csoportot, akkor valahogyan komoly talanok vagyunk akkor. Hitelünket veszítjük, ha így járunk el. Azt hiszem, hogy van néhány pont, amelyet nem szabad elkerülni ki kell mondanunk a dolgokat. Például a menekültek joga, hogy visszatérjenek, hazatérjenek otthonaikba, hazájukba. Ez egy egyetemes emberi jog. Egyetemes emberi jog. Ez a, azokra a menekültekre vonatkozik, akik a hegyi Karabachból azerikként menekültek, és vonatkozik az örményekre, akik Bakuból ö, menekültek el, mert örmények. Tehát ez egy olyan jog, amelyet ki kell emelnünk mi, parlamenti képviselők, ki kell álljunk emellett. Ki kell emelnünk azt is, hogy a hegyi Karabach problémáját a nemzetközi jog fényében kell megoldani. Nincs más lehetőség nemzetközi kapcsolatokban. A nemzetközi jog az egyetlen eszközünk. Ez azt is jelenti, hogy az illegálisan elfoglalt területekről ki kell vonulniuk az ott lévő csapatoknak. Ami hiányzik nekem ebből a jelentésből, hát azt hiszem, hogy azt kellene javasolni örmény barátainknak, ha jót akarunk nekik, az orosz katonai jelenlét Örményországban kártékony hatással van a problémára, bonyolultabbá teszi, és Örményország pozícióját is károsan határozza meg, károsítja. Köszönöm szépen. Most pedig az előadó következik. Boréba úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak a vita során. Köszönöm a hozzászólásaikat. Szeretnék néhány dologra kitérni. Lunacek asszony, egyetértek önnel. Kovacsev úr megjegyzésével is egyetértek, ami a G pontot illeti. Egy módosító indítványban kitérek erre, valóban ebbe az irányba kellene elmozdulnunk. És azzal is egyetértek, amikor a török eh, határról, a törökországi határról beszélnek, erre vonatkozóan is eh, kidolgoznék egy módosító indítványt, hogy az összes eh, kételyt eloszlathassuk, azon kételyeket, amelyekre kitért az előadó, a hozzászóló. Ami pedig Landsbergi szól megjegyzését illeti, köszönöm ezt az információt. Ezt valóban ellenőriznünk kell. Fontos, hogy az egész helyzetet átlássuk. A strukturális intézményi reformokat említettem, és eh, az ezzel kapcsolatos információ, amelyet ön említett, valóban ezt eh, meg kell vizsgálni. Megígérem, hogy eh, ez lesz a fő feladatom. Előadóként utána fogok ennek járni. Most pedig a hegyi Karabach térség. Megértem az érveiket, arra vonatkozóan, hogy ebben a kérdésben valóban komolyabb kötelezettséget kell vállalnunk, és őszintében kell fogalmaznunk. De higgyék el, elég sok időt töltöttem a térségben, jártam Örményországban, és elmondhatom, hogy az a nyomás, amelyet ott tapasztalunk, teljesen felkorbácsolódnak az érzelmek. Nos, ebben a tekintetben nagyon óvatosan kell bánnunk a kérdéssel, illetve a az együttműködési megállapodással. Nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, ugyanis nem az a benyomásom, hogy mi, az Európai Parlament képesek lennénk arra, hogy megoldjuk ezt a konfliktust. Az Európai Parlament úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben nyíltan kell, hogy beszéljen erről a konfliktusról, megfogalmazhatunk talán különböző ajánlásokat a következő lépésekre vonatkozóan, de úgy vélem, hogy számunkra nagyon nehéz lenne megoldani ezt a konfliktust. Tehát kérem értsenek meg, ez a jelentés ugye Örményországról szól, ami azt jelenti, hogy a hegyi Karabach térséget nem lehet már csak a tematika miatt sem kizárni. Az árnyékjelentéstevők álláspontját figyelembe szeretném venni. Meg kell fontolnunk azt, hogy milyen nyelvezetet alkalmazunk, milyen kifejezéseket használunk, mert a legőszintébben és a legnyíltabban kell az ottani helyzetet jellemeznünk. Ezt nagyon szívesen megteszem, de természetesen azt kérném önöktől is, hogy ne pusztán a hegyi Karabach konfliktusra figyeljünk oda, hiszen ennek a jelentésnek egyéb aspektusai is vannak, amelyekre ki kell térnünk, és még valami. Számos pont, illetve tájékoztatás, ami ugye szerepel ebben a jelentésben, a cél mindig az, hogy objektívan, vissza, objektívan tükrözzük az örmény helyzetet, melyek az ország törekvései, hogyan kíván helytállni Európában, működni az Európai Unióban, és milyen kritériumok azok, amelyeket az európai értékek alapján kell vizsgálnunk. Én azt szeretném, hogy arról beszéljünk, hogy az Európai Uniónak melyek Örményországgal kapcsolatos kötelezettségei. Remélem, hogy ezt megfelelő módon tudjuk megfogalmazni, és remélem, hogy az árnyékjelentéstevőkkel való egyeztetés során előreléphetünk. Csak megismételhetem még egyszer, hogy nyitott vagyok az ajánlásaik irányában, mert remélhetőleg ezek alátámasztják ezt a jelentést és javítják. Remélem, hogy úgy szavazhatunk majd, hogy mindent tőlünk tehetőt megtettünk annak érdekében, hogy ez a jelentés egy jó jelentés lesz majd, amely megfelel mindkét fél, az Európai Unió és Örményország érdekeinek is. Ennyi lenne részemről, köszönöm. Mikrofon nélkül beszél az elnök úr. I listened to words about great progress. Nos, amikor meghallgattam a szavait az EU normákról, mondja Landsbergis úr, a reményekről, és így tovább, hadd emlékeztesek mindenkit arra, ami eszembe jutott, Medvegyev úr a három elnök találkozója után azt mondta, ugye Örményországgal nagyon jó kapcsolata van Oroszországnak, azt mondta, hogy az örményipar 80%-a az orosz államhoz tartozik, orosz vállalkozásoké. Ez a helyzet, hát azt hiszem nagyon jó előrehaladás akkor, hogy 20% van, már csak hátra. Hogyha így folytatódik minden, és ugyanígy élvezzük majd a helyzetet, akkor Köszönöm. Ebből a fordított következtetést is lehet vonni, de hát majd meglátjuk. Hallottam azt is, hogy jó néhány kollega ugye rákérdezett a módosítók előterjesztésének határidejére. Ezt egy észszerű javaslatnak tartom, mivel ugye a jelentés Örményországgal és Azerbajdzsánnal foglalkozik, az áprilisi az áprilisi plenárison szavaznánk. Azt javaslom, hogy február 28-án legyen a határidőnk a, látogatás, a delegáció látogatása után, és akkor március 21-én szavazunk majd a bizottságban. Hiszen máskülönben az utazásnak alig, ha lenne sok értelme. Úgyhogy ezt egy észszerű javaslatnak tartom. Mindenki egyetért azzal, hogy így járjunk el? Rendben, köszönöm. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig Anneli Jetemeki hogy jelentése. Köszönöm, hogy elkészítette az azerbajcsári megállapodásra kapcsolatos jelentést. Öni a szó. Puhemies, puheenjohtaja. Azerbajdzsan alatt ollut Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azerbajdzsán mostanában sokat szerepelt a hírekben. A Davoszi találkozó egyik napirendi pontja voltak tulajdonképpen. A gazdaság növekszik, és ez persze a nyugatot nagyon foglalkoztatja, nagyon érdekli az olajkitermelés 8%-kal bővült, a gazdaság többi részére pedig 11%-ot lehet elmondani. Hát ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban, gyorsabb ott a növekedés, mint például itt nálunk az EU-ban. Aztán mi a helyzet a hitelminősítéssel? Ezt most emelték fel a hitelminősítő ügynökségek, és hát tudjuk, hogy az világnak ezen a részén itt nálunk általában a másik irányban szoktak manapság indulni a hitelminősítések. Úgyhogy a társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokat beindítani nagyon jó ötlet. Persze az energiakérdések fogják diktálni a tempót, fogják uralni ezeket a tárgyalásokat. Ez a, a kapcsolat motorja. Végül is fogalmazhatunk így az EU és Azerbajdzsán közti kapcsolat motorja. Ellátogattunk Azerbajdzsánba, természetesen megvitattuk az energiatévát és másokat is, Kell lesz biztos úron keresztül Kelesz úrral egyetértünk, hogy az EU-nak megbízható energia beszállítóra van szüksége, Azerbajdzsán bekapcsolásával diverzifikálni tudjuk az importunkat. E- ebben a pillanatban ott tartunk, hogy egy különleges energia megállapodáson folyik a munka, amely a társulási megállapodás részét képezni az EU e és az Erbágyán között. De még maguk a társulási megállapodásról szóló tárgyalások nem indultak el. Úgyhogy egyébként nem csak gazdasági kérdésekről van szó, persze Davosban így kezelték a helyzetet, itt az emberi jogokról és a demokráciáról is szólni kell. Mindannyian tudjuk, hogy ezeken a területeken azért bőven van tennivalója Azerbajdzsánnak. Történtek bizonyos lépések, például a sajtószabadság javítása, a szólásszabadság javítása kapcsán, de még bőven van tennivaló az ellenzék, a civil szervezetek, egy picit több szabadságot élveznek most már, jobban tudják végezni a munkájukat, ez a demokrácia része. És persze, ahogy tudják, hát az azerbajdzsániak életének mindennapi része, a véleménynyilvánítás szabadsága, a szólásszabadság, és így tovább az Európai Unió mindenképpen ragasz, kell, hogy ragaszkodjon ezekhez a szempontokhoz az Azerbajdzsánnal folytatott tárgyalások során. Nos, elnök úr, én a kollégák által Örményországgal kapcsolatban elmondottakra is szeretnék reagálni, ami itt az előző jelentéssel kapcsolatban elhangzott, azért, mert ugye a két ország kapcsolata mert a két ország helyzete összefügg. A hegyi karabaki konfliktus komoly probléma. És nagyon kritikusan kell szemlélni a Minszki csoport tevékenységét. Ugyanis nem tudtak elérni semmit. Ugyanakkor el kell mondani, hogy azért nem az Európai Parlamentnek a feladata ennek a problémának a megoldása, viszont arról sem feledkezhetünk meg, hogy az EU nem képviseltette magát a Minszki csoportban. Ott volt az USA, Franciaország és Oroszország, de az EU nem. És véleményem szerint ez elég furcsa, és akkor még enyhén fogalmaztam. Hegyi Karabach kapcsán nagyon sokszor említettük azt, hogy megoldásra van szükség. Én egyetértek az előttem szólókkal, és egyetértek Porebe úrral is, aki az örmény jelentés előadója, abban, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Hiszen lehet, hogy talán azt gondoljuk, hogy itt mi a parlamentben esetleg arról gondolkodunk, hogy mi lehetne az EU szerepe ennek a konfliktusnak a megoldásában. Az Európai Unió soha nem volt a megoldás részese ebben az esetben. Tehát ennek, ebben a problémában mi soha nem voltunk a megoldás részei, és ez egy olyan probléma, amelyel szembe kell nézni, ezt meg kell vizsgálni. Egyetértek azzal is, ami Pandora szelencéjével kapcsolatban elhangzott, tehát, hogy nagyon vigyázni kell, hogy ne nyissuk ki Pandora szelencéjét. Nehéz lesz egyébként a dolgokat egy szavazással megoldani. Mert megosztottak megosztottak a felek, tehát úgy tűnik, hogy egyik fél sem kíván közelíteni a másikhoz. Hát ezt el kell ismerni, és azt is el kell ismerni, hogy az EU eléggé a partvonalon kívülről próbálta, vagy követte figyelemmel az eseményeket, nem is próbálta megoldani a problémát. És aztán Lunacek asszony megjegyzései. Ő említette, hogy legyünk nagyon kritikusak, amikor ezt a fajta fegyverkezési versenyt figyeljük, ami a két ország között beindult. Hát az igaz azért, hogy nagyon sok erőforrást fordítottak ezek az országok arra, hogy fegyvereket vásároljanak, és ez bizony nem a lakosság előnyére szolgált. Kirillov úr, Kovácsev úr is többen utaltak a hegyi karabahi térség problémáira. És hát igen, a válasz, nem tudom, én úgy látom, hogy rendkívül nagy óvatossággal és körültekintéssel kell eljárni, és azt, azt pedig tényleg el kell fogadni, hogy mi volt eddig az EU szerepe, ezt, ezt el kell ismerni. Nem állíthatjuk azt, hogy az EU és Azerbajdzsán ugyanolyan szinten áll, tehát hogy egyenrangú tárgyalási tárgyalópartnerek lennének, de azért ne hagyjuk, hogy emiatt esetleg lenézzünk Azerbajdzsánra, vagy egyfajta hegyi beszédet tartsunk Azerbajdzsánnak, kioktassuk, hiszen itt egy szuverén államról van szó. Azt még elmondanám ezzel kapcsolatban, hogy hogy ugyan nem szükségszerűen osztjuk ugyanazokat az értékeket, hiszen az Ebrezsában nem tisztelnek minden, nem védik úgy az emberi jogokat, és más jogokat sem tartanak tiszteletben, úgy, mint az EU-ban. Tehát ezt mondhatjuk a bizottságnak, hogy a parlament most sem nem hagyja jóvá, sem nem utasítja el ezt a javasolt társulási megállapodást, és ezt most a bizottsághoz címzem, ezt a mondatomat, mi minden információt meg szeretnénk kapni ahhoz, hogy tájékozott döntést tudjunk hozni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Általában azt hiszem, ami a konfliktus illeti, megvitattuk ezt a kérdést. Én gratulálok a jelentéstevőnek, az előző jelentéshez hasonlóan itt, és nagyon kiegyenlített módon értékelte a helyzetet. Ami az Európai Unió szerepét illeti, regionálisan úgy tűnik, hogy Csipke Rózsika álmod alszunk. Majdnem sokára felébredünk Csipke Rózsika álmunkból. Nem helyes jó persze, ha Oroszország szerepet kap, és medvegye úr ezeket a magasrangú üléseket szervez, de mi hol vagyunk ebben? Medvegyevék ülései mellett mi is ülésezünk, de hát semmi eredmény nincsen. Ami a bizottság eredményet illeti, van egy új szöveg, az Európai Unió, az Európai Bizottság olyan területeken kíván fontosabb szerepet játszani, ahol eddig nem. Például a hegyi karabahi konfliktusban az ebesz mellett. Nem tudom, miért kellene nekünk visszavonulnunk, ellenkezőleg. Ezeket a bizalomépítő intézkedéseket támogatni, bátorítani kell. A politikai hely, politikailag kellene hatást gyakorolunk a helyzetre. Ugyanakkor objektívak és kell maradjunk. Nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy egyik helyett a másikat részesítjük előnyben. Mindkét ország érdekében áll befejezni ezt a konfliktust. Hosszú távú érdeke mindenki másnak, Oroszországnak is. Annak ellenére, hogy rövid távon persze vannak egyéb spekulációk. Ami az energiaprojekteket életi, életbevágóan fontos még Nabucco még nem készült el. Még nincs ott, pedig annyi érdek fűződik eh, ahhoz, hogy ezeket az energiakoridorokat létrehozzuk minden állampolgár számára hozzáférhető módon. Köszönöm. Makovály asszony. Kovályi. Köszönöm szépen. együttműködés az európai intézményekkel, ez nagyon fontos az Elbadzsán külpolitikai agendáján, hiszen amikor önállóságát a 90-es években elnyerte az Elbadzsán, ez kiemelt prioritása volt. Együttműködés az EU-val az Elbadzsán számára azt jelenti, hogy az állampolgárok a nő, a közigazgatás és igazságügyi szolgáltatás minősége is javul, mint hallottuk, Azerbajdzsán gyorsan fejlődő gazdaság, nem csak a Dél-Kaukázusban, hanem a világ viszonylatban is. 2004 óta 300%-kal nőtt a gazdasága, főleg a kőolaj és földgáz ágazatban. Azerbajdzsán nagyon fontos szerepet játszik az energiállátás diversifikációjában, és ez nagyon fontos Európa számára is. Ami a másik oldalt illeti, mik a tennivalók vannak kihívások, kiváltképpen az igazságszolgáltatás és korrupció ellenes küzdelemben, máshogy is persze ezekre szeretnék kitérni. Sok mindent kell még tenni, annak érdekében, hogy megbízható módon bizonyosságot nyerjünk arról, hogy megfelelőképpen jelölik ki és foglalkoztatják a bírókat. Aztán az országnak Fel kellene gyorsítani az igazságügyi eljárásokat, hogy mindenki mérni tudja az elterjedt elérett eredményeket, és hogy valóban megerősödjön a közbizalom, magas szintű korrupciós ügyeket bíróság előtt kell megvizsgálni, ott kell döntést hozni, és azt hiszem, hogy sok tennivaló van még a közkiadások és a politikai pártok finanszírozásának átláthatóságát illetően. A korrupciós küzdelem, a bírósági reform nagyon fontos, mert eh, az elmúlt húsz év tapasztalatából azt szülhetjük le, könnyebb a piacgazdaságot eh, elérni, könnyebb a piacgazdasági reformokat bevezetni, mint eh, az igazságszolgáltatási rendszer megfelelő reformját. Nemzetközi szinten Azerbajdzsán az ENSZ BT tagja, 2012 és 2013-ban. Remélem, hogy az NSBT tagság pozitívan hozzájárul a nemzetközi békéhez, biztonsághoz, ami hegyi Karabahot illeti. Továbbra is súlyos akadálya a dél-kaukazesi régió békéjének és virágzásának. Ez egy valódi kihívás biztonsági és béke szempontjából mielőbb békésen meg kell oldani ezt a konfliktust, ahogy kollégáim említették, egyetértek, ezt a nemzetközi jog lehetőség és keretei között kell megvalósítani. Nagyon fontos a bizalomépítés. Azt kell mondjam, hogy ezek az intézkedések akkor sikeresek, ha mindenki jó szándékú, jó akaratú és tiszteletben tartja ígéreteit és kötelezettségvállalásait. Köszönöm szépen! Ja, danke sehr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is értem neki asszonynak, szeretnék köszönetet mondani ezért a tervezetért. Ahogyan ezt az előadása során is ugye már említette, egyrészt ugye utalt arra, hogy milyen komoly a gazdasági növekedés, az, a magas olaj és földgázárak miatt milyen nagy bevételekre tesz szert az állam. Azerbajdzsán egy komoly gazdasági tényezővé vált a térségben, Ugyanakkor komoly hiányosságok figyelhetők meg, még például a demokrácia területén. Ezekre ugye utalt az előadó, ezt nagyon fontosnak tartom. Fontosnak tartom azt, hogy mindkét oldalt figyelembe vegyük. Ugye egy dolog a komoly gazdasági növekedés és a GDP, de a többi tényezőről sem szabad megfeledkeznünk. Szeretnék kitérni arra a kérdésre, hogy Azerbajdzsánnal egy társulási megállapodást kötünk. Nos, az a benyomásom, hogy Örményországgal ellentétben az azeri kormány hogy úgy mondjam, nem olyan intenzíven folytatja a tárgyalásokat, és nem mindig tapasztalható az akarat, a szándék, hogy sok mindent véghez vigyenek gyakorlatilag úgy járnak el, hogy gazdasági szempontból nincs szükségük az Európai Unióra, mintha ez lenne a mottójuk, és ezért úgy gondolják, hogy nem olyan fontos ez a megállapodás sem. Néha az a benyomásom, hogy talán sokkal inkább arról van szó, hogy folytassuk a társulási és együttműködési megállapodást, mintha nem akarnának tovább lépni ezen. Tehát eltérés látok a két kormány megközelítésében, illetve abban, hogy hogyan viszonyulnak a tárgyalásokhoz. Ezt tekintetbe kell vegyük, és ez bizony egy olyan tényező, amelyet szerintem a tárgyalások során is figyelembe kell vennünk. Ami a konkrét pontokat illeti, Örményország vonatkozásában már röviden említettem ezeket. Például, ha az ország már a keleti partnerség tagja és az európai szomszédság politika része, akkor a parlament le kell, hogy szögezze, hogy először is szükség van a leszerelésre, másodszorban pedig tovább kell lépni a hegyi karabach térséggel kapcsolatos tárgyalásokban. Ezt a két kérdést szerintem egyértelműen nevén kell neveznünk, hiszen itt közös érdekekről van szó, és a partnerség keretében ezek lényeges kérdések. Tudunk a konfliktusokról, és éppen ezért határozottan kell felépni a parlamentnek. Továbbá még szeretnék néhány dolgot megemlíteni, mint például a legutóbbi választásokat 2010-ben az OECD számos ajánlást megfogalmazott arról, hogy mit kellene a jövőre nézve korrigálni. Ezekre utalnunk kellene, és gondoskodnunk kellene arról, hogy átültessék ezeket a gyakorlatba. Más területek, amelyekre Azerbajdzsán vonatkozásában már korábban kitértünk. A frakciók nem feltétlenül értettek egyet ezen kérdésekben, de szeretném azért megemlíteni. A, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének külön megbízottja nem utazhat Azerbajdzsánba, nem utazhat be az országba, már pedig azt hiszem, hogy a parlament mindenképpen kell, hogy támogassa ezt. Vannak olyan személyek, akik véleményem szerint, és hát nem csak az én véleményem szerint, politikai okokból kifolyólag vannak börtönben, ezt erről beszélnünk kell. Lehet, hogy ez nem a jelentés szempontjából releváns, és kérem ne nevessenek, de ugye az Eurovízió vetélkedő, ugye Azerbajdzsán nyerte tavaly ezt, és ott rendezik meg a következő versenyt is, tehát ezt talán fel lehetne használni a nyitás, az emberi jogok érvényesítése céljából, hiszen ők egy nyitott országként akarnak megjelenni, úgyhogy erre vonatkozóan persze nem fogok módosítást előterjeszteni, de azért talán megfontolhatnánk ezt. Tehát az emberi jogi kérdések, a leszerelést már említettem, És ami számomra fontos, az az, hogy az Európai Unió támogatási és rehabilitációs programokat indíthasson az érintett térségekben. A kormányok ezt néha úgy tekintik, mintha elismernénk ezt a státuszt, de figyelembe kell vegyük a lakosság helyzetét, és ebből a szempontból ez mindenképpen észszerű lenne. Azerbajdzsán és Örményország vonatkozásában is hangsúlyoznám, hogy a a taposóaknak elleni egyezményt mindenképpen tiszteletben kell tartsák. Ezt mindkét ország szempontjából fontosnak tartom. Ennyi lenne, és akkor majd a későbbi vitában még szólnék. Példa értékű, példás volt ez a magatartás, lesz még egy napi rendi pontunk. Ugye az eljárás már megbeszéltük, megkapja a jelentéstevő a szót, amikor meg lesznek majd a jelentések, illetve a módosítók, lesz lehetőség arra, illetve időt kell szakítunk, szakítanunk arra, hogy ezeket a kérdéseket alaposan megvizsgáljuk. Jelentéstevő úr. Asszony, bocsánat. Itt vagyok, Anneli. Köszönöm szépen a megjegyzéseket nagyon értékesek és hasznosak voltak, és azt hiszem, hogy kapok majd néhány módosítót, és mindent megteszek annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt hozzak létre a jelentésben. Mm, hát várom a módosítókat izgatottan. Tudom, hogy a nők rövidebben és precízebben fogalmaznak, mint a férfiak. Kérem, itt volt megint egy élő példa. Kérem szépen azokat, akiknek nincs joguk a teremben tartózkodni az átülésen, kérem, hagyják el az üléstemet, mert zárt ülés következik. Rövid szünetet tartunk, rövid időre felfüggesztjük.